Hölgyeim és Uraim! Fleckenstein úr, ez önre is érvényes. Így a. Magam is mondja az elnök egy közbevetés, ami mikrofon kívül hangzott el. Megnyitjuk a különleges ülést a bővítési csomaggal kapcsolatos témában. A napi rendel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincsen. Az elnöknek szintén nincs mindannal valója, ahogyan általában lenni szokott, és át is térünk rögtön a napirendi pontra. Gestatten Sie mal am Anfang. Füle biztos urat üdvözlöm, és szeretnék neki személyes köszönetet mondani, hogy öt évig ellette ezt a feladatot. Egy rendkívül kényes helyzetben, ahol drámai változások zajlottak, hogyha a szomszédságpolitikát tekintem, és a tárcáján túlmenő dolgok is felmerültek ott, például Ukrajnát említhetem, de ott van a déli szomszédság, nem, azt hiszem nem kell részletekbe bocsátkoznom, hogy ezt megalapozzam, ezt a kijelentést, és a bővítési politikát is említhetem, Horvátországgal ugye eredményesen lezárultak a tárgyalások, köszönetet szeretnék neki mondani munkáért, gratulálni szeretnék neki, és meg ezzel a kifejezésre szeretném juttatni, hogy rendkívül magasra helyezte a mércét az utódjának, ami az Európai Parlamenttel való együttműködést illeti. Szakbizottsági elnökként csak alkalmanként mutattam egyet nem értést önnel, de az össze, az együttműködés azt hiszem, hogy bizalmon alapult, eredményeken alapult, és az Európai Unión belül a bizottság részéről, illetve a főképviselő részéről gyakran nem volt ez a helyzet. Köszönöm szépen, Stefan, te kapod meg a szót. Köszönöm szépen. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Elmár, ezeket a kedves szavakat. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, illetve az bővítés kedves barátai. Manapság nagyon sokszor eszembe jutnak a saját meghallgatásaim, amikor én biztos jelöltként jöttem ide. Szinte már öt év telt el azóta, hogy én nagyon határozottan elköteleztem magam a bővítési és a szomszédság politika mellett. És az önök támogatásának köszönhető az, hogy én ezeket a kötelezettségvállalásokat valódi eredményeké tudtam átalakítani. Hadd foglaljam össze röviden az elmúlt öt évet a bővítés tükrében. 2010-ben kezdtük el a munkát, és arra összpontosítottunk, hogy a bővítési folyamat hitelességét megerősítsük. 2011-ben ezt azzal folytattuk, hogy megpróbáltuk erősíteni a bővítés átalakító hatását, ezt a potenciát az alapelveket nagyon fontos volt megtámogatni az idők folyamán, és ezért a három fő oszlopát, úgymond a bővítésnek erősítettük, jogállamiság, gazdasági kormányzás, illetve a közigazgatási reformok. Ez a három pillér. 2012-ben vezettük be az új megközelítést, az első pillért, a jogállamiságot, és ennek a fő elemei azok, hogy az aspiráns országoknak a 23-as fejezet kihívásaival meg kell küzdeniük, tehát hogy az alapvető jogok, illetve a 24-es fejezet a biztonság, igazságszolgáltatás terén már a csatlakozási folyamat elején meg, szembe kell nézniük ezekkel a kérdésekkel, benchmarkokat alkalmaztunk, és az úgynevezett egyensúly hiány klauzulát vezettük be. Aztán pedig 2013-ban a gazdasági kormányzásra a második pillérre tört, tértünk át. Az európai szemeszter is támogatja egyébként ezt a megközelítést, és jövő évtől kezdve a nyugat-balkáni országoknak jobb útmutatást tudunk adni, konkrétan a fiskális kérdésekben, illetve a versenyképesség terén. Végül pedig az idei év a harmadik pillérre összpontosít, a közigazgatás reformjára és a demokratikus intézmények megerősítésére. Nagyon fontos a megbízható pénzügyi tevékenység, gyakorlatilag bármilyen funkcionális, működőképes állam lényege a korrupciómentes, tiszta gazdálkodás. És fontos az, hogy reformokat hajtsanak végre az országok. A bővítési folyamat három pillére, amelyet most itt jellemeztem, megerősíti egymást, és bármilyen területen is, hogyha előrelépnek ezek az államok, ez hozzájárul ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mikor állnak készen ezek az államok arra, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Tisztelt képviselők, ezek voltak tehát a keretek, a bővítési folyamat keresei, és most pedig hat érjek át néhány fontos dologra, amely még ebben a stratégiai, amelyek még ebben a stratégiai anyagban szerepelnek. Az első, felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az alapvető jogok tiszteletben tartása, például a szólásszabadság, illetve a kiszolgáltatott csoportok védelme. Második dolog, a regionális együttműködés lény, lényegességét hangsúlyozzuk. A regionális együttműködés lehetőséget biztosít a partnereinknek arra, hogy a reális prioritásokat tűzenek ki, megállapodjanak, összekapcsolódjon a régió és a régió és az Európai Unió is. További pozitív fejlemények az elmúlt évben ezen a területen például az, hogy egyre inkább bevonják Koszovót is a regionális fórumokba, hogy beindult a nyugat-balkáni együttműködés, a stabilizációs és társulási folyamat, illetve az augusztusi berlini csúcs is ide tartozik. Ez a csúcs a regionális integrációra, az együttműködésre összpontosított, és én nagyon örömmel látom azt, hogy Ausztria lesz a következő csúcs házigazdája. Harmadsorban nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk a szólásszabadságnak, ez a ház is ugyan így van ezzel, és 2013-ban ezt a kötelezettségünket be is bizonyítottuk azzal, hogy közösen szerveztünk konferenciákat. Az idei stratégiai dokumentumban sajnos aggájainkat kell megfogalmaznunk az elmúlt 12 hónappal kapcsolatban, ugyanis egyre több a kihívás, a szólásszabadsággal kapcsolatban. Nem csak a Nyugat-Balkánon, hanem Törökországban is. A negyedik dolog. Kiemeltük mindig a konstruktív és fenntartható párbeszéd fontosságát a valamennyi politikai csoport között az aspiráns országokban. Több magas szintű strukturális párbeszédet indítottunk velük. Ezáltal több lehetősége lett az országoknak arra, hogy reformok útjára lépjenek, és számunkra, hogy mi támogassuk őket. Viszont szinte egyfajta tendenciát láttunk, az ellenzéki pártok bolykotálták a parlament munkáját, nem vettek részt a demokratikus intézmény tevékenységében. A bolykot nagyon erős politikai jelzés, de sajnos ez nem vezethet fenntartható kormányzati megoldásokhoz. Ez egy negatív eh, minta jelenség, de mind a két oldal felelős a kialakulásáért. A kormányok feladata ugyanis, hogy garantálják azt, hogy az ellenzéknek valóban legyen lehetősége arra, hogy teljes körűen betölthesse a demokratikus ellenőrző funkcióját és az ellenzéki pártok feladata az, hogy továbbra is konstruktívan vegyen részt ebben a demokratikus folyamatban. Az ötödik dolog, az új előcsatlakozási eszközben, az IPA 2-ben a költségvetési támogatás komolyabb felhasználását javasoljuk, szektorális megközelítést vezetünk be, és a jó teljesítményt jutalmazzuk egyfajta többet többért elv, hogyha így tetszik. Mielőtt még rátérek az országokra, konkrétan, hadd mondjak még valamit, erről nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban. Miről van szó? Lefolytattuk azt az eszmecserét, hogy hol is van a bővítés helye az Európai Unióban. Szeretnék egy valamire emlékeztetni, ez egy olyan alapelv, amiben mi az első évben állapodtunk meg, az én munkám első évében. Tehát, ha egy tagállam, tagjelölt állam, aki csatlakozni akar, ha megfelelő reformokat teljesíti, akkor mi is cserébe az európai perspektívának a megfelelő lépését megtesszük, megadjuk ennek az államnak. Mivel látjuk a keleti területeken a fejleményeket, azt hiszem, hogy most talán még fontosabb, mint bármikor máskor, hogy az Európai Unió tartsa magát ehhez az alapelvhez. Most pedig térjünk rá az egyes országokra. Montenegróval fogok kezdeni. Tíz új tárgyalási fejezetet nyitottak meg, a 21-est és a 23-ast is a jogállamisági reformokat elkezdték végrehajtani, új jogszabályokat fogadtak el, illetve az igazságszolgáltatási reformokat hajtják végre. A határidőket azonban nem tudta tartani Montenegro bizonyos területeken, tehát sürgős lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a főbb kihívásokkal szemben tudjon teljesíteni. Jogállamisággal kapcsolatos kérdések vannak itt, illetve az, hogy meg kell erősíteni a közigazgatást. Fenn kell tartani a jogállamisági reformokat, ez életbe vágó, ez fogja egyébként meghatározni azt, hogy milyen sebességre kapcsolhatunk majd a csatlakozási tárgyalásokon. A politikai pártok finanszírozására megfelelő jogszabályokra van szükség, és a választási törvényt is meg kell reformálni, hogy a választási rendszerben a bizalmat erősítsék. Üdvözöljük azt, hogy a főügyész tegnap kijelölte a parlament, kinevezte a parlament, miután már többször is kísérletet tettek erre, de most legalább már megvannak az intézmények ahhoz, hogy hitelesen tudjanak eljárni, tehát a vizsgálatok, vádemelés, ítélethozatal, korrupció esetében hitelesen megtörténhessen. Szerbiára térek át, a csatlakozási tárgyalások idén indultak be, és azt hiszem ez pont a kapcsolatunkban. Teljesen tisztességesen elismertük azt az előrelépést, amelyet Szerbia ért el a reformok terén, illetve annak terén, hogy a Koszovóval fenntartott kapcsolatokat normalizálták. Szerbiának új feladatai is vannak, és új lehetőségei is nyíltak. Nagyon elkötelezte magát Szerbia, és professzionálisan járt el a tárgyalások ebben a szakaszában. Az átvilágítás zökkenőmentesen zajlik, tehát Belgrádnak most arra van szüksége, hogy a reformprioritásokat továbbra is előtérbe helyezze közigazgatási reform, jogállamiság és gazdasági kormányzás. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy továbbra is elkötelezett legyen a regionális együttműködés iránt, illetve a Koszovóval fenntartott kapcsolatok rendezése iránt. Új kötelezettségvállalásra van szükség ahhoz, hogy a fennálló problémákat megoldjuk, és egy új szakaszba lépjen a kapcsolatrendezési folyamat. Ez az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások folytatásához, zöggenőmentes folytatásához nagyon is szükséges. Szerbia számíthat a mi támogatásunkra és a szolidaritásunkra is. Az Európai Unió támogatást nyújtott a súlyos áradások után, amelyeket Szerbia májusban szenvedett el. Ez is mutatja, hogy mi készen állunk arra, hogy Szerbiát támogassuk, bármilyen, legyen bármilyen körülmények között is. Ami Macedóniát, a volt Jugoszláv köztársaságot illeti, az EU-s csatlakozási folyamat megakadt. Súlyos agályaink vannak amiatt, hogy fontos reformterületeken visszaesés mutatkozott, és döntő lépéseket várunk az országtól, hogy az elnevezés igen fogas kényes kérdését oldják meg Görögországgal. Ne felejtsük el, hogy az ENSZ keretén belül kezdeményezett folyamat most már 19 éve tart, és még mindig nem sikerült rendezni a kérdést. A bizottság továbbra is elkötelezett, fenntartja ezt a lehetőséget, hogy meg lehessen kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. De most egyelőre ott tartunk, hogy a politikai feltételeknek megfelel az ország, de ugyanakkor el kell mondani, hogy Skopjénak nagyon is határozott reformokat kell végrehajtania, hogyha fenn kívánja tartani a, ezt a helyzetét és az Európai Bizottság ajánlásait be kívánja tartani. Szükséges az, hogy például a komoly hiányosságokat és az igazságszolgáltatás politizálódását, ezeket az aggályokat eloszlassák, a szólásszabadságot védjék tulajdonképpen ez a kormány és az ellenzék érdeke is, ez egy nemzeti érdek, hogy garantálják, hogy a politikai vita elsősorban a parlamentben történjen. És teremtsék meg a lehetőséget arra, hogy a parlament megfelelően működni tudjon. Mi elkötelezettek vagyunk arra, hogy az országot támogassuk, inkluzív, magas szintű csatlakozási folyamatot kívánunk biztosítani annak érdekében, hogy az EU-val kapcsolatos reformokat végre tudják hajtani. Albánia júniusban kapott tagjelölt státuszt, ez elismerése az eddigi erőfeszítéseknek. A kormány továbbra is arról tesz tanulmányzonságot, hogy megvan a politikai akarat arra, hogy az EU-s reformokat végrehajtsák. Június óta sikeres rendőrségi együttműködés zajlik a kábítószer termelés és kereskedelem megakadályozása ellen nagyon pozitív eredményekkel és látható a kormány elkötelezettsége a szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelemben. Azonban aggaszt minket az, hogy a politikai légkör romlik, és jelenleg az ellenzék bolykottálja a parlament munkáját. A kormánynak mindenképpen gondoskodnia kellene arról, hogy az ellenzék megkapja a lehetőséget arra, hogy teljes demokratikus ellenőrzési funkcióját betölthesse. Több felelőssége jár ez a fajta csatlakozási folyamat, ennek ösztönöznie kellene a további reformokat. A kormánynak most arról kell tanúbizonyságot tenni, hogy továbbra is elkötelezett a reformok mellett, és hogy eredményeket kíván letenni az asztalra a jogállamiság, a közigazgatási reformok terén, és hogy garantálni kívánja azt, hogy ezt teljesen átláthatóan hajtják végre, valamint politikailag inkluzív módon. bosnia hercegovina ebben az évben is nagyon kevés előrelépést tett. És ez tulajdonképpen ellentétes az állampolgárok akaratával. Ők ugyanis reformokat kívánnának látni, és közelebb szeretnék hazájukat látni az EU-hoz vezető úton. A választások után nagyon fontos lesz, hogy a kormányzati, az önkormányzati szinten minden testület a lehető leghamarabb felálljon, és hogy ez az állam megtalálja a hatékony koordináció módját, mert itt súlyos, sürgős szociális és gazdasági reformokra van szükség, hogy a növekedést útnak indítsák. Új, új politikai lendületre van szükség, csak akkor tudja ez az ország a jelenlegi padhelyzetet átlépni és közeledni Európához az integrációs folyamatban. A stabilizációs és társulási megállapodás Koszovóval júliusban nagyon fontos lépés volt az EU és Koszovó közötti kapcsolatokban. A júniusi választások után Koszovó nem engedheti meg magának, hogy hátradőljön. Túl nagy a tét. Az új jogalkotónak gyorsan, és zökkenőmentesen fel kell állnia. Mivel ez nem sikerült, ez a reformokat akadályozza. A választások utáni fennakadáson felül kell lépni, és sürgősen fel kell állítani a kormányt. Az új kormánynak teljesítenie kell Koszovó kívánságait, az állampolgárok szándékait, inkluzív párbeszédet kell folytatni az EU-s reform feladatokról, és az is nagyon fontos, hogy a jogállamiság területén a közigazgatás és gazdasági kormányzás terén végrehajtott reformokat. Ahogy már mondtam, új lendületet kell, hogy vegyen a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd, mert itt is vannak még függőben lévő kérdések. Új szakaszba kell, hogy lépjen a kapcsolatok rendezése. Törökország. Több pozitív lépést láttunk az elmúlt évben. Egy ambiciózus vitarendezési folyamat indult be a kurt kérdés megoldására, és a demokratizációs csomag is elindult. És hadd emeljem még ki azt a megállapodást, amely Megköttetett a vízumliberalizációs megállapodás is, a török hatóságok és a török nép komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kb. 1 millió szíriai menekültet befogadjon. Az elmúlt hónapokban azonban voltak olyan fejlemények is, amelyek aggályokra adnak okot. Voltak olyan javaslatok, hogy a szólásszabadságot korlátozzák, és ezeket a javaslatokat el is fogadták, megváltoztak a jogszabályok a Twitter és a YouTube-ra vonatkozó tiltásokat elfogadva, de én üdvözlöm azt, hogy az Alkotmánybíróság ezeket érvénytelennek ítélte. A büntető törvénykönyv, illetve a terrorizmus ellenes rendelkezések még mindig arra használatosak, hogy a szólásszabadságot korlátozzák. Túl sok esetben, és túl sok szor előfordul az, hogy a felügyeleti szervek nem függetlenek az igazságszolgáltatás függetlensége és hatékonysága is megerősítendő. A, az igazságszolgáltatás, illetve a végrehajtási funkciókat el kell választani egymástól, a nagyon gyors és kapkodó jogszabályváltoztatások átmeneti rendelkezések nélkül oda vezetnek, hogy a bíróságok nem tudnak hatékonyan működni. Hadd említsek még valamit. Rendőrtiszteket, bírákat, vizsgálóbírókat gyakran váratlanul hirtelen bocsájtanak el, és ez is hatással volt az igazságszolgáltatás függetlenségére. De egyébként továbbra is Törökország az EU stratégiai partnere és a jövőnk össze van kötve. Nem csak gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok miatt mondom. Törökország helye is nagyon fontos, és ez is kiemeli, hogy mennyire fontos az együttműködés az energiabiztonság terén vagy a migrációs politika terén. Tehát rendkívül fontos az, hogy a csatlakozási tárgyalások legyenek továbbra is a mi kapcsolataink motorja. És ezért ismétlem el újra azt az ajánlásomat, amelyet már megtettem, hogy térjünk le a 23-as és 24-es fejezet megnyitására. Legyen ez a következő lépés, mert ez Törökországnak világos útmutatást adna a reformokra vonatkozóan, hogy az európai normák megvalósulhassanak. De persze Törökország feladata, hogy demonstrálja, az általa elért eredményeken keresztül, hogy készen áll arra, hogy a mostani feladatokat és kötelezettségvállalásokat teljesítse ebben a csatlakozási folyamatban. Ami pedig a ciprusi kérdést illeti. Hadd emeljek ki itt egy valamit még egyszer. És egyébként most a Ciprus körüli eseményekre is gondolhatunk. Rendezni kell a török és a görög ciprusi közösség, közösség közötti kapcsolatokat, mert ez Ciprus jövője, illetve az egész régió jövője számára elengedhetetlen. A február 11-i közös nyilatkozat, illetve Espen Baszájde kinevezése, aki ugye az ENSZ megbízottja, illetve azok a döntések, hogy struktúrált tárgyalásokat folytatnak, nagyon bátorító, biztató jelek voltak a ciprusi probléma hosszú távú rendezése az nem csak a régió stabilitását növelné, és nem csak új lendületet adna a török csatlakozási tárgyalásoknak, hanem még rengeteg további lehetőséget nyitna meg a szénhidrogén erőforrások feltárására, kiaknázására, úgy, hogy az mindenki előnyére váljon, valamennyi ciprusi előnyére váljon. Én abban reménykedem, hogy konstruktív lépéseket tesznek a felek annak érdekében, hogy pozitív légkörben zajlashanak ezek a viszonyrendezési tárgyalások. Hagyjim és uraim, most az országokról hadd térjek rá az új politikusokra, és a hálámat szeretném kifejezni azoknak, akik a bővítés barátai voltak és Edward Kukánra gondolok, Kukánra gondolok itt, aki mindig támogatott bennünket, nem csak a e, delegáció vezetőjeként, ugye a nyugat-balkáni régió delegáció vezetőjeként, hanem még barátként is, aki mindig készen állt arra, hogy még a leghevesebb vitákat is e, le tudja hűteni. Richard itt a másik, aki nagyon támogató volt, és ugyanakkor kritikus is minden országgal szemben, és azzal az országgal szemben is, akiért ő volt a felelős előadó. Úrike Lunacek rendkívül elkötelezett volt és energikus, és ezzel hajtott bennünket is, hogy végrehajtsuk a célkitűzéseket. Charles Tenök folyamatosan védte Montenegro érdekeit, és ugyanilyen keményen követelte a reformokat is. Christian van Preda, akinek feladata egy olyan országgal kapcsolatos volt, aki végül a pályázatát egyelőre felfüggesztette, tagjelöltségi kérelmét felfüggesztette. Vannak olyan képviselők is, akik már nem ennek a szakbizottságnak a tagjai. Ria Omeroy, Tendoris, Pakelen, Flótr, Rócsek úr, Nikola Budjanics, Hannes Svoboda, Jurgo Hacimarkakis, Franciska Bartner, Emily Boszkurt, Maria Cornelissen, hogy csak néhányat említsek, akik szintén támogatták a bővítési folyamatot, és végül, de nem utolsó sorban szeretnék Elmar Brocknak is köszönetet mondani. Ő egy nagyon tapasztalt öreg róka itt a szakbizottságban, de én azt hiszem ennél többet nem is mondok. Elnök úr, hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy lezárjam az utolsó bővítésről szóló beszédemet. A bevezetőmben azt mondtam, hogy öt évvel ezelőtt annak láttunk neki, hogy megerősítsük a bővítési folyamat hitelességét, illetve azt, hogy ennek valóban átalakító hatása legyen. Megtettünk mindent, ami tőlünk telik. Együtt azt hiszem, most megváltoztattuk a bővítést. Más fényben e, látják ezt az emberek. Nem egy technikai folyamat. Ez tulajdonképpen az Európai Unió egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Az elmúlt öt évben jelentős változások történtek most már a határainkon kívül komoly a verseny, egyre több reformra és egyre nagyobb stabilitásra van szükség, és a bővítési folyamat a legjobb módja annak, hogy ezt elérjük. Remélem, hogy önök továbbra is ugyanolyan támogatást biztosítanak az én utódomnak, mint amilyet nekem biztosítottak az elmúlt öt évben. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a támogatásukat. Thank you very much, Stefan. Köszönöm, Stefan. I would like now... Most pedig a raportőröknek adnám meg először a szót a különböző frakciókból. Krisztián Préda, Bosznia-Hercegovinai raportőr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, ez az utolsó alkalom, hogy örömmel üdvözölhetjük körünkben, és meghallgathatjuk bemutatóját a bővítési csomagról. Nos, szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az összes erőfeszítésért, amelyeket ezen elmúlt öt évben tett. Ugye itt a bővítése kapcsolatos reformokra utalok. Nagyon közel volt hozzánk ezekben az években a parlamenthez, egyetlen alkalmat se vesztített el, hogy párbeszédet folytasson a képviselőkkel itt van a bővítési politikánk értékelése. Itt valójában arról van szó, hogy az elmúlt öt év tevékenységéről kell mérleget vonni, és meg kell határoznunk a kulcsfontosságú irányokat a következő öt évre. Nos, az utódját, illetően Johannes Hahn, illetően nagyon jó biztos lesz, és az ön munkáját fogja folytatni, ezt megerősítette a szakbizottságunk előtti meghallgatásán, hogy mindenféleképpen a nagyobb integráció híve a gazdasági haszonelérés érdekében a bővítés országai felé is, és ez nagyon fontos dolog. Van még egy általános észrevételem, majd pedig egy kérdés sem lenne. Az első észrevételem a bővítési folyamathoz kapcsolódik. Jelenleg egy jól bejáratott módszer van, amely jól működik, és nem akarjuk ezt megváltoztatni. De vannak olyan dolgok, amelyek javítandóak, Szerintem nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a konkrét és látható eredményekre, amelyeket a bővítési folyamatban értek el. Talán a benchmarkokat illetően minden egyes fejezet megnyitásakor meg kellene találni azokat a mutatókat, amikkel össze lehet vetni az egyes tagjelölt országok teljesítményét, az egész folyamat így módon láthatóbbá válna nem csak az érintett országok, hanem az európai közvélemény számára is aztán az a benyomásom, hogy egy kicsit elfelejtettük a harmadik célt a konszenzusban, ami pedig a ö, konszolidáció, konsz, ö, kommunikáció és egyebeket illeti. Itt a kommunikáció a fontos. Nagyon jó lenne, hogyha ez erősebb lenne, hiszen ö, nem lesz megfelelő lelkesedés a bővítés mellett, sem a bővít sem az EU-n belül, sem pedig a tagjelölt országokban. Aztán ami ezen folyamat tartalmát illeti, esetlegesen egyenlőségek vannak a tagjelölt országok között. Itt utalnék a Szerbiával való tárgyások megnyitására, vagy Albániának a tagjelölt státusz magadásával kapcsolatos problémáira. Itt mindenféleképpen az egyes országok érdemei teljesítményét kell figyelembe venni, nem szabad veszélyeztetni ezt a folyamatot, és itt van egy politikai polarizáció, és hiányzik a politikai párbeszéd, ez továbbra is komoly probléma számos országban, amelyek az EU tagjává kívánnak válni. Szeretnék feltenni egy kérdést, nem Izlanddal kapcsolatosan, ahogyan ezt már megszokhatta az elmúlt évek során, hanem Bosznia-Hercegovinával kapcsolatosan, amivel foglalkozni fogok. Izland története megmutatja, hogy nagyon komolyan kellene venni a tagjelölt országok kötelezettségvállalását a csatlakozási folyamat mellett. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, már második évben tapasztalhatjuk, hogy nagyon korlátozott az előrelépés politikai területen. A társulás és stabilizációs megállapodás még nem lépett hatályba, és megmutatták a tüntetések az év elején is, hogy demokráciával kapcsolatos problémák még fennállnak. Ahogyan a bizottság is láthatta, nem volt jelentős előrelépés a működő intézmények létrehozását illetően, és továbbra is hiányzik a megfelelő koordinációs mechanizmus létrehozása a csatlakozás előszobájában. Nagyon sok erőfeszítést tett ezen témát, illetően ön, de kérdésem az, hogy hogyan lehetne segíteni Bosznia-Hercegovinát, hogy ezeket a nehézségeket meg tudja haladni. Nos, öt év után azt hiszem fontos dolgokat tudott mondani. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, nagyon fontos az október 12-i választásokra figyelemmel lenni. Itt egy politikai és etikai szakadék meghaladásáról van szó, és így módon lehet majd a polgárok azon elvárásának megfelelni, hogy a jövőjük az EU-ban jobb és szebb legyen. Köszönöm, elnök. Azt hiszem, Bosznia érdekében Preda úr eredményesebb lesz ezen jelentésével, mint az Izlanddal foglalkozó jelentésével. Préda úr válasza, nem az én hibám volt ez, elnök úr. El túlozza az én szerepemet, nem az én uh, hibám volt. kérem, hogy a kollégák is kicsit rövidebbre fogják mondani valójukat, mint a néppárti frakció koordinátora. Mindenki a jelentéséről szóljon, a bővítéssel kapcsolatosan. Most Fleckenstein úr kap szót Albánia vonatkozásában. Herr Föhle, vielen Dank für Ihre Arbeit auch aus unserer... Nos, kedves Füle biztos úr, utódját bizonyosan hasonlóképpen támogatni fogjuk, mint önt, hogyha olyan jól dolgozik majd, mint ön, és hogyha nem ahhoz tartja magát, ami a zászlóra került, hogy ne legyen bővítés, hanem arra épít, amit itt elmondott, akkor bizonyosan jó lesz az együttműködésünk az ön utódjával. Utalta arra, hogy Albánia előrelépéseket ért el, éppen a szerb bűnözés ellen foganatosított reformjai révén itt jelentős előrelépések tapasztalhatóak. A tagjelölt státusz révén pedig új feladatok hárulnak a kormányra, illetve az ellenzékre. Ezért továbbra is, itt ezen szakbizottságon belül is rámutatunk majd arra, hogy milyen fontos a közigazgatás és az igazságügy reformját előrevinni, a korrupció elleni harcban is, ezt is meg kell erősíteni, valamint az emberi jogok és a megkülönböztetés mentesség is fontos, a kisebbségek jogait is fontos kiemelni. Ezen az úton folytatjuk tovább, amelyet önnel elkezdtünk, és Albán barátainknak megadjuk azt a segítséget, amit készek elfogadni, ez érvényes a kormányra és az ellenzékre egyaránt. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, uh, elnök úr, én magam is szeretnék gratulálni um, Füle biztos úrnak és megköszönni a munkáját. Stefán, tényleg nagyon komoly örökséget hagysz majd Hán biztosra. Um, sok szerencsét életed következő szakaszában is. Nos, én öt éve vagyok a Montenegrói jelentés jelentéstevője, ez már <clears throat> elég könnyűvé vált ez a munka. Nyilván noha 2017-ig nyilván nem lesznek tagjai az Európai Uniónak, de én azt szeretném, hogy haladást érjünk el Montenegróban. Nem sok minden változott az előző parlamenti ciklus vége óta gyakorlatilag itt egy kis, kicsi és szép országról van szó, a szó minden értelmében. Turista szezon jól alakult nyáron, jól állnak gazdaságilag, viszonylag könnyű jelentésről van tehát szó. Parlamentnek nem sok dolga van ezzel, ugyanakkor azt el kell fogadnunk, különös tekintettel az európai választások kimenetelére, illetve a az átalakult összetételére a bizottságnak, hogy az emberek belefáradtak a bővítésbe nekünk, képviselőknek és ezen országok raportőreinek. Arról kell meggyőznünk a lakosságot saját országainkban, hogy miért fontos ez a bővítés, mert a bővítés része lesz annak, ami összetartja a nyugat-balkáni térséget, és garantálhatja a jólétet. Montenegró vonatkozásában 12 fejezetet nyitottak meg, kettőt bezártak, lezártak. A 23 és 24-es fejezet megnyitása szintén egy jó kis politikai üzenet volt, különös tekintettel arra, hogy Montenegróról azt gondolja a közvélemény, tévesen vagy nem, most ezt meghagyom önöknek, hogy a korrupció egy nagyon komoly probléma ebben az országban, illetve a régióban. A montenegrói parlament nek sikerült a főügyész kinevezési eljárását elfogadhatóvá tenni, ami megint egy jelentős előrelépés, valamint kezelték a választójogi problémákat is. Tehát Stefan, befejezem most, sok sikert kívánva neked. Thank you very much, Chair. And... Köszönöm elnök úr, köszönöm Füle biztos úrnak ezt a jelentést, illetve munkát. Én új képviselő vagyok, de én is ismerem az ön nevét, és sokat hallottam önről. Of the coalition you've been able to build. És tényleg engem is nagyon jó benyomást tesz rám ez a koalíció, amit ön ebben a parlamentben ki tudott építeni. Remélem, hogy az utódja is képes lesz ezt fenntartani. Szeretném a saját frakcióm a zöldek háláját kifejezni ön iránt. Mindig ott volt, mindig eljött, nagyon átláthatóan működött és dolgozott. A zöldekhez való hozzáállása is hibátlan volt, csak úgy, mint a parlamenthez való hozzáállása kifejez, kifejezném a frakcióm reményét azzal kapcsolatban, hogy amikor a bővítés folyamán egy jelölt ország felkészültnek minősül, minden feltételnek megfelel, amelyet egy jelölt elé állítunk, akkor egy választási küzdelem nem fogja megakadályozni őket, eh, hogy tagjaivá válhassanak ennek az uniónak. Mi összességében támogatjuk a bővítést, különösen a Nyugat-Balkánon. Én Lunacek asszony helyét veszem át Koszovó jelentés ügyben, és az ő személyes üzenetét is tolmácsolom önnek. Mi tudjuk azt is, hogy Koszovó egy kemény dió, noha a koszovói kormány is ért el különösen rendészeti területen, valamint a jogállamiság területén sikereket, ugyanakkor a koszovói igazságszolgáltatás, valamint a rendvédelmi szervek még mindig gyengeségekkel, gyengeséggel küzdenek. Eh, Robert Karolán alkotmánybíró először nem volt hajlandó, majd aztán ismét hajlandó lett az alkotmánybíróság munkájában részt venni. Eh, van-e valamilyen módja annak, hogy az Európai Unió vagy felelős szervek eh, segítséget nyújthatnak az alkotmánybíróságnak abba, hogy kiépítse, illetve kialakítsa szerepét. Két év múlva fejeződik be egy folyamat, nem tudom, hogy ezt ki fogják-e az EULEX, EULEX missziót ki akarják-e terjeszteni, vagy tehát tovább akarják-e vinni, miután a mandátum lejár két év múlva. Thank you, Commissioner, for presenting the... Köszönöm, biztos úr, hogy beszélt itt a bővítésről. Én Szerbia új jelentéstevőjeként eh, Egyetértek azzal, hogy eh, Szerbia komoly előrehaladást mutat számos területen, tehát jó eh, úton haladnak a dolgok. Szerbia stratégiai választás mögött van, eldöntötte, hogy az Európai Unióhoz akar közeledni, ugyanakkor vannak nehéz fejezetek a tárgyalások során, E, és két különösen nehéz kérdés, az egyik a jogállamiság, a másik pedig Koszovó státusza és helyzete ápril, 2013 áprilisában a Belgrád és Pristina kapcsolatai normalizálódás irányába indultak el. Szerbia bizonyos kötelezettségeket vállalt, azt várjuk most, hogy ezeket a megállapodásokat végre is hajtsák, be is tartsák. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a Pristinában, ahogy az, hogy Pristinában most jelenleg nincs kormány, ez nem könnyíti meg a tárgyalásokat az Európai Uniónak, emellett támogatnia kell a szerb hatóságokat a jogállamiság megerősítésében, abban, hogy kiépítsenek egy független bírói szervezetet, mert csak így lehet fellépni a korrupció és a szervezet bűnözés ellen. Miközben én üdvözlöm, hogy új törvények születtek, gazdasági reformokra is szükség van, különösen az adórendszer konszolidálására Noha az elkövetkezendő öt évben nem számíthatunk bővítésre, teljesen egyértelmű, hogy az Európai Uniónak ki kell állni a bővítés politikája mellett. Utolsó megjegyzésem, miközben az EU tárgyal a bővítésről fontos, hogy Szerbiát az IPA alapokon keresztül támogassuk. Mi vagyunk a legnagyobb donor, és mi nekünk kell segítenünk Szerbiát a májusi áradások következményeinek elhárításában is. Köszönöm. Commissioner Füle, as the new... Füle biztos úr, törökországi raportőrként, ez egy új szerep számomra, építeni fogok Ria Omar Reuten munkájára. Először is biztos úr, szeretnék Szeretnék köszönetet mondani az ön bátor útmutatásáért. Ön életben tartotta a bővítés eh, eszméjét, a bővítés tárgyalásait eh, vitte előre, pragmatikusan állt hozzá, pozitív eh, menetrendet alakított ki Törökországgal kapcsolatban és a blokád ellenére. Egy ilyen innovatív megközelítéssel sikerült a török kötelezettségvállalásokat is életben tartani a Törökország egy EU stratégiát készítette ennek megfelelően szeptemberben. Remélem, hogy Hán úr folytatni fogja az ön munkáját, mi magunk segíteni fogunk ebben. E, mint ahogy Mogherini asszony is mondta, a bővítési politika a legjobb garanciája annak, hogy hosszú távú átalakulásokat bátorítsunk, illetve előmozdítsuk a gazdasági fejlődést. A bizottság jelentése azt mutatja, hogy jelei vannak annak, hogy Törökországnak még vannak teendői az átalakulás területén, különösen az alapvető jogok, a hatalmi ágak elválasztása, valamint az igazságszolgáltatás függetlensége területén. Ezek nagyon fontos tételek a bővítés szempontjából a legjobb eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok pont a 23-as és 24-es fejezetek tárgyalásai során eh, kerülhetnek majd alkalmazásra. Mi is szeretnénk, hogyha ezeket a fejezeteket eh, megnyithatnánk, de mivel a fejezetek blokkolva vannak, és valószínűleg blokkolva is maradnak, mit tehetünk ön szerint annak érdekében, hogy, Görögország, hogy Törökország a sajtószabadság, illetve a jogállamiság területén a szükséges reformokat elvégezze. Köszönöm. Én szeretnék szeretném önöknek elmondani, hogy most vettem át a Macedón jelentés felelősségét. Ez egy komoly felelősség, én annak érzem. Először is szeretnék gratulálni Füle biztos úrnak a munkájához, ahhoz, hogy nagyon odafigyelt Macedóniára és jó szándékkal állt ehhez a témához. Szeretnék majd én is a bizottság útmutatásait követni, a jelentésben is ez szerepel. Teljesen egyértelmű, hogy Macedóniában és egyszer most használom azt, hogy volt Jugoszláv köztársaság Macedónia, noha az én hazám elismeri Macedóniát, és mi Macedóniának hívjuk, és az egyszerűség kedvéért én továbbra is Macedóniának fogom hívni, de egyszer azért mondtam a hivatalos nevét is. Nos, valóban ott van ez a név kérdés, ami egy, egy igen komoly kérdés, és önmagában is egy rossz hangulatot teremt megkérdőjelezi ennek az országnak az európai jövőjét. Jobb sorsra érdemes ez az ország, és sajnálom, hogy most itt nekem is ismételnem kell azt, ami a jelentésben is szerepel, a Progress Reportban is szerepel. Sajnáljuk, hogy nem sikerült a tárgyalásokat elkezdeni ezzel az országgal, mert szerintem méltóak lennének rá. Amiért nem a, nem tudtuk a tárgyalásokat megnyitni, és ezzel nem tudunk, ezért nem tudunk hatni erre az országra. Ezért is tesz néhány olyan dolgot ez az ország, amit adott esetben meg lehetne akadályozni. Itt most gondolok az igazságszolgáltatási rendszerre, a sajtóval való bánásmódra, a politikai kultúrára gondolok, a parlamenten belül például, illetve láttuk azt is, hogy a történelem is egy irritáló tényező lehet, vagy az áltörténelem irritáló tényező lehet, tehát elég sok mindent kell tenni még. Mindjárt befejezem, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy ezt elmondjam. Köszönöm igen, mert különben a szomszédja nem kap majd szót. Pedig biztos ő is beszélni akar. Biztos úr. I think they call it a tough love. Uh... Kedves kollégák, hát Barozó elnök úr is megpróbálta elmondani azt, hogy mi a tagjelölt, illetve az aspiráns országokkal milyen kapcsolatokat állítottunk fel, és hogy néha kemények voltunk. Én mindig azt mondtam, hogy amikor, és ő is azt mondta, amikor kemények voltunk, az volt az a pont, amikor a leginkább támogattuk ezeket az országokat. És az, amit most mondtak, pontosan arról nem csak hogy arról, hogy a bővítési fáradtságon hogyan lehet felülemelkedni, hanem hogy egy másik jelenséggel is hogy lehet fölvenni a harcot, ez, ez is jelen van, és nem szabad elfeledkezni róla, ez a reformokkal kapcsolatos fáradtság. Tehát, hogy ezzel is szembe kell nézni. És ezért próbáltunk speciális struktúrát felállítani, hogy legyen struktúrát párbeszéd. Az egyik üzenet amit majd utódomnak átadok, az pontosan ez lesz. Tehát nem csak, hogy a lehető legjobban használják ki ezeket a lehetőségeket, hanem hogy a régióban még inkább és még nagyobb hangsúlyt helyezzenek arra, hogy segítsék, támogassák ezeket az országokat. Persze könnyű azt mondani, hogy igen, itt az európai perspektíva mindenkinek, és aztán utána pedig az országokat, vagy akár az egész régiót magára hagyni, hogy ott bonyolódjanak majd a folyamatok, aminek a végén aztán lesz eredmény. De hát, ha az emberekre gondolunk, ők nem ők nem tíz, meg nem öt év múlva akarnak változást látni, hanem holnap, vagy holnap után szeretnének érezni valamilyen változást a bőrükön a reformok fájdalmasak, és ezt kell kiegyensúlyozni valami fajta látható, kézzelfogható eredménnyel. És szerintem erre kell mindenkinek odafigyelnie az elkövetkezendő időszakban. Remélhetőleg majd jól értik ezt az érintettek, és több kötelezettséget vállalnak nem csak arra, hogy reformokat hajtsanak végre, hanem arra is, hogy ezt a párbeszédet fenntartják egymás között, és hogy ez a, ezek a folyamatok inkluzívak lesznek. Néha úgy tűnik nekem, hogy minél inkább kiemeljük ezt, annál nagyobb nehézségbe ütköl, ütközünk, és ez annál kevésbé valósul meg a gyakorlatban. Európának ezen a részén a kompromisszumért tényleg küzdeni kell, és én ezért választottam ezt a fajta megfogalmazást, és ezért mondtam ennyire világosan, hogy az ellenzék és a kormány is felelős azért, hogy a politikai párbeszéd fennmaradjon, és hogy a demokratikus intézmények keretein belül maradjon fenn, de hát ennek is meg kell, hogy legyenek a feltételei, ezeket meg kell teremteni. A kormányok nem csinálhatnak úgy, hogy ó jaj, bocsánat, a választásoknak az eredménye, az az ellenzék felelőssége, meg hát minden más is. Mit lehet tenni Törökországban, hogy ne vesszen el a reformok lendülete? Az utóbbi hónapokban három peer review a delegáció utazott Törökországba, a büntetőjog, a szólásszabadság és az igazságszolgáltatás függetlensége volt a három téma. A nyári szünet óta pedig a török partnerekkel folyik a párbeszéd arról, hogy körülbelül azt az egy tucat ajánlást, ami megszületett, ugye ezeknek a látogatásoknak az eredményeképpen, hogy ezeket hogyan kezeljük. Most oda jutottunk, hogy mindkét fél egyetért abban, hogyha az ajánlásoknak a szövegét sikerül véglegesíteni, akkor a szemináriumok, találkozók, konferenciák, tájékoztató események, és így tovább lesznek ebből. A konkrét roadmap is a hatóságok számára. Ez a 23-as vagy 24-es fejezetnek a helyettesítése, pótlása? Nem, de azt gondolom, hogy így tudjuk a, a pozitív eseményeket a legjobban kihasználni, ezekre építeni. És én továbbra is ezt fogom képviselni, és ezt fogom mindenütt elmondani, hogy ez nem csak Törökország érdeke, hanem a mi érdekünk is, hogy továbbra is megmaradjon ez a benchmark a török reformok miatt, de ehhez szükség van arra, hogy megnyissuk ezeket a fejezeteket. És van itt még valami, amit megtehetnénk egyébként. És itt jól is haladtunk előre. Sokat. Mit veszítettünk mondjuk a tavalyi év végén és az idei év elején? Hát tulajdonképpen azt, hogy az Európai Ügyekért Felelős Minisztérium eddig központi szerepet játszott Törökországban, és tudta garantálni, hogy az új török jogszabályok közelebb hozzák Törökországot az EU-hoz, nem pedig az ellenkező irányba mozdítják el. ez a közelítés, jogközelítés, ez nem egy üres szó, amit csak a bürokraták használnak. Ez egy valódi, kézzelfogható politika, ami a kormány erőfeszítéseihez nagyon közel áll, és tulajdonképpen nagyon fontos azon az úton, ami az EU felé vezet. Én nagyon örültem annak, hogy az új kormányban és látható, hogy olyan irányok vannak, amelyek az új európai ügyekért felelős minisztériumot is ilyen pozícióba kívánják majd helyezni, és én beszéltem a török partnerrel, és megerősítették azt, hogy igen, bármifajta reform vagy ilyen jogszabály esetén, amelyet elfogadnának, konzultálni kell az európai ügyekért felelős minisztériummal, pontosan azért, hogy gondoskodjanak róla, hogy az európai akinak megfeleljen, tehát hogy a közös joganyagnak megfeleljen. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez tényleg így lesz, és konkrét eredményekről lehet majd beszámolni. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, most ami már egy ideje zajlik ebben az országban, az tulajdonképpen a hatalom lépésről lépésről való átadása az EU-lex, a koszovói hatóságoknak adja ezt. Tehát ezt a folyamatot üdvözlik, és felelősnek is érzik magukat a jogállamiság terén. Nagyon fontos ez. De van még valami, ami ennél fontosabb. A hatalom átadása, hatáskörök átadása azt is jelenti, hogy mi a bővítési eszközeinkkel sokkal komolyabb szerepet tudunk játszani, és garantálni tudjuk azt, vagy biztosítani tudjuk azt, hogy az európai feltételek szerint bonyolódjon a folyamat, tehát hogy megvan a struktúrált párbeszéd Koszovóval, a jogállamiság témájában is. Tehát, hogyha ezt a strukturális párbeszédet megerősítjük, akkor én folyamatosan Izlandra tekingetek közbe. Tehát, hogyha fenntartjuk ezt a strukturális párbeszédet és megerősítjük, akkor így tudjuk garantálni, hogy az alkotmánybíróságot is megerősítsék. És még mindig Bosznia-Hercegovináról. Szerintem én ezt már a bevezetőmben megpróbáltam kifejteni, de mindannyian az állampolgárokhoz fordulnánk az elkövetkezendő választások kapcsán, olyan politikusokra szavazzanak, akik valóban jobb jövőt képesek és jobb jövőt fognak biztosítani Bosznia-Hercegovinának. Egy olyan ország erre van szükség, amely egy hangon szól. És nincs senkinek kétsége afelől, hogy a bizottság is és az LKS e is a választások után százszázalékos támogatásáról fogja őket biztosítani, hogy tudjanak teljesíteni, megfeleljenek az emberek elvárásainak, és sikerüljön ezt a padhelyzetet feloldani. A múltban még Bosznia-Hercegovinában is ugye megvoltak és megvannak a politikusok, akik számára a politika az inkább a párt érdekeket jelenti, és nem az ország érdekeit. Az ország jelentés, a bekövetkezendő választások, és így tovább remélem, hogy felébresztik ezeket a politikusokat. És a választások után remélem, hogy elég gyorsan feláll a kormány és az összes kormányzati szint, hogy sikerüljön áthidalni ezt az akadályt, és hogy a Daytoni szakaszból végre eljussunk a brüsszeli vagy az Európai Uniós szakaszba nevezzük ezt bárhogy. Köszönöm. Mr. Howitt. Howitt úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szociáldemokraták nevében üdvözlöm a bővítési csomagot. Biztos úr még egyszer megtett minden tőle tehetőt, hogy megnyitsa a fejezeteket, és hogy folytatódjanak a tárgyalások, és mindent megtesz, küzd a nem nyitott gondolkodókkal szemben az adminisztratív reformok, és így továbbért mindig küzd. Én személyesen támogatom az ő javaslatát, hogy pozitív ajánlás maradjon meg Macedóniával kapcsolatban. Én továbbra is elkötelezett vagyok az ország mellett, és ennek az európai jövője mellett. Persze a biztos úr megjegyzései a szélesebb, tágabb régióról is szólnak, a parlamenti bolykott ellen is szólnak, illetve azzal szemben, amelyet ön úgy nevez, hogy a szólásszabadság helyzetének romlása. A kérdéseim. Most külpolitikai válság idején találkozunk, és nagyon helyesen fel is, meg is kértem a biztos urat arra, hogy szóljon arról, hogy Szerbia miért nem támogatja az EU-s szankciókat Oroszországgal szemben, illetve hogy reagáljon az EU bővítési kereteken belül, miközben ugye elismerjük azt, hogy pozitívan reagáltak a menekült válságra, tehát, hogy Törökország miért nem működik együtt az ISIS-szel szemben, a nemzetközi fellépésben miért nem vesz részt Szíriában. Biztos úr biztos érteni fogja, hogy ugye mi mindannyian a gazdasági stabilitást támogatjuk, de azért biztosítson bennünket, nem csak minket, hanem az ottani régió lakosait is, hogy nem csak megszorításokat fog ez jelenteni, amelyet Brüsszel diktál. Biztos úr a mai csomagot azzal jelentette be, hogy a bővítésnek folytatódnia kell. Én Brock úr szavaihoz csatlakoznék, teljesen támogatjuk Stefan Fülét, én is barátomnak tartom önt, biztos úr. És eh, ahogyan reagált arra, hogy nincs csatlakozás az elkövetkezendő öt évben, azt hiszem a rossz üzenet volt. De most, mikor a legutolsó bővítési csomagot bemutatta, szerintem eh, idevaló ez a kérdés. Ön hogy gondolja, mi az elmúlt öt év legjobb, legkomolyabb teljesítménye, és mi volt a legnagyobb csalódás az ön számára? Én tudom, hogy nagyon sok tanácsot is ad majd Hán biztos úrnak négy szem közt, de legyen szíves, mondjon már egy olyan tanácsot, amelyet nyilvánosan is megtehet, hogy mit mondana neki. Köszönöm szépen, Howitt úr! Necesszony pont jókor érkezett, Kérem, hogy 1 perc, 30 másodperc, maximum 2 percig beszéljen. Like to begin. Köszönöm. Szeretném azzal kezdeni, hogy frakcióm nevében megköszönöm a biztos úrnak a munkáját, és gratulálok is ehhez a kitartáshoz, kötelezettségvállaláshoz, amelyet mutatott egyrészt a bővítés, másrészt a szomszédság politika iránt. Tehát ön élvezi legjobb kívánságainkat is, amit, amire rászolgált az elmúlt öt év munkájával. Nos, amikor a helyzetet vizsgáljuk, legalábbis ahogy ön tálalta, az lep meg engem, hogy milyen sok régi konfliktus maradt gyakorlatilag változatlan. Ön maga is említette ezeket, például a firom kérdést, ez csak egy dolog, illetve a boszniai új alkotmány hiánya, vagy a konfliktus Törökország és Ciprus között. Aztán van egy nagy kivétel, javultak a kapcsolatok Szerbia és Koszovó között. Amikor végig tekintünk ezen a rendkívül konfliktusos képen, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés dolog változott. Vannak-e olyan dolgok, amelyeket másként csinált volna, különös tekintettel arra, hogy ha esetleg tanácsokkal kell ellátnia az utódját, mit tanácsolna neki annak érdekében, hogy változzanak a dolgok, javuljanak a dolgok, és végre történjen előrelépés ezeken a területeken. Köszönöm, Neic asszony. Castaldo kollega. Grazie Presidente. Sì, volevo ringraziare il Köszönöm elnök úr. A biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkáért, és mindenkinek azt kívánom, hogy hán jövőből biztos ezen az úton folytassa majd a munkát. Egy részletre szeretnék rámutatni Törökországot, illetően rámutatott a jogállamiság fontosságára a csatlakozás folyamat során az igazságügy reformja, a bíróság függetlenségével kapcsolatosan végzett munka a 23-as, 24-es fejezet szempontjából döntő jelentőségű. Most itt van egy alapvető probléma az országban, és itt pedig a terrorizmus koncepciójának meghatározásáról van szó, a 2005-ös büntető törvénykönyv, illetve a 91-es jogszabály alapján a definíció nem világos, ez egyébként az Európai Emberi Jogi Bíróság egyik 2010-es ítéletének tárgya is volt. Az Amnesty International szerint ez a tényállás, ez a határozatlan tényállás gyakran ö, felhasználásra kerül ö, politikai ö, diskurzusokban, és gyakran a szervez, ez egy szervezethez való tartozás és terrorizmusnak ö, minősül Törökországban ezen tényállás alapján. A reform csomag még mindig megrekedt a parlamentben Törökországban, és gondolhatunk itt a szociális hálózatok szabadságával kapcsolatos problémákra is. Kérdés az, hogy ez a specifikus problémakör része annak az úti tervnek, amiről ön korábban szólt, és a More for More megközelítés keretében milyen lépések lehetnek annak érdekében, hogy stratégiai partnerünket Törökországot magatartása megváltoztatására és egy megfelelő irányú reform elfogadására ösztönözzük. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much for the... Köszönöm. Először is megköszönöm a munkáját, és eh, én magam is úgy érzem, valószínűleg együtt együtt a 12 a, a május előtti 12, illetve most már 11 horvát képviselővel, hogy mi is az ön egyik sikertörténete vagyunk. Eh, a Hán eh, biztosnak adott missziós küldetéslevél fényében ön szerint milyen sikereket fog majd felmutatni Hán úr öt év elteltével, illetve a boszniai választások kimenetelére kérdeznék rá. A horvátok ott a legkisebb összetevője a boszniai államalakulatnak. Az utolsó kérdést megismételné? kérdezte Füle úr. Bosznia-Hercegovináról szólt milyenek az ön várakozásai az októberi választásokkal kapcsolatban, illetve a, az alkotmányos reforma kapcsolatban, amelynek az egyik célja az, hogy a legsérülékenyebb komponens, a horvát ö, ö, lakosság elemet megerősítsék. Mr. Khan. Uh, uh, Először is köszönöm a biztos úrnak a munkáját, amit az elmúlt öt évben végzett. Um, viszont Brock úr beszél mikrofon nélkül, ezt nem halljuk. Mr. Khan. Thank Khan úr. Uh, can I also add my thanks to the commissioner? Én is megköszönöm a biztos úrnak a munkáját. Én eh, Bosznia-Hercegovina ügyének voltam az árnyék előadója, és eh, egy rövid nyilatkozatot tennék, rövid kérdéseim lennének. Eh, az Európai Uniónak erkölcsi kötelessége, hogy segítse az országot túlmenni, túlmozdulni, vagy túllépni a Daytoni megállapodáson, és egy igazi integrációs lehetőséget kell biztosítani számára. Ön mondta, hogy látta, hogy a balkáni országok valóban lépéseket tettek az előrevezető úton, ugyanakkor padhelyzetről számolt be Boszniában. Hogyan lehet a helyzetet ott kimozdítani a holdpontról minden érdekelt érdekeit figyelembe véve? Ami pedig a padhelyzetet illeti, remélhetőleg az alkotmányos reforma majd segít ebben egy az EU által segített szakértői csoport létrehozása segíthetne-e, illetve ami a balkáni helyzetet illeti, a, az áradások is sújtották ezt az országot. Sajnálatos módon az IPA 2-ből nem kap pénzeket az ország, továbbra is fáznak ott az emberek. Hogyan fog tudni Európa segíteni az áradások áldozatain? Köszönöm. Most ECR, tehát konzervatív koordinátorként uh, kérdezek, nem pedig raportőként. Egyetértek azzal, amit mondott uh, a kollega a Boszniával kapcsolatban, vagy a másik kollega Macedóniával kapcsolatban, e, azonban felvetném Szerbia kérdését is, nem csak e, e, annak fényében, hogy Törökország nem akar szankciót Oroszországgal el szemben, illetve tartózkodott a krími ENSZ állásfoglalással kapcsolatban. Törökország Örményországgal határait gyakorlatilag zárva tartja, hadihajókat küldött ciprusi vizekre, Ciprus ennek következtében visszavonult az egyesítési tárgyalásokról, és Törökország pedig nem hajlandó beavatkozni katonailag Szíriában és Irakban, amivel megakadályozható lenne egy népírtás. Köszönöm. And the Barossa Commission The term enlargement was legal. Biztos úr, a Barózó bizottság alatt a bővítés volt a politikailag korrekt kifejezés, azonban megváltozott a helyzet. Ön említette, hogy a bővítés az átalakulás motorja lehet, és amennyiben nincs bővítés, akkor kevesebb az ösztönző lenne ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a tagságot előkészíteni más újabb eszközökkel, esetleg más feltételeket előírni, más fajta pénzügyi támogatást nyújtani ezeknek az országoknak azért, hogy azok az országok, amelyek most várnak a tagságra, addig is tehessenek annak érdekében. A Rén úr, Füle úr, és aztán Hán lett a biztos. Mindenkinek négy betűből áll a neve. Remélhetőleg ez csak egy történelmi egybeesés, és remélem, hogy Hán úr folytatni tudja az ön politikáját. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για την ενημέρωση και εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε. Nos, köszönjük a tájékoztatást, és minden jót kívánunk a jövőben önnek. Ahogyan elhangzott, Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban, sős jogsértések voltak, a bíróság függetlenség, a tömegmédiák az igazságügy területén, tehát nem tartja tiszteletben ez az ország a kopenhágai kritériumokat. Aztán itt van ez az agresszív nacionalista álláspont, amelyet a hivatalos oldal elfoglal, és ez bizonyosan nem segíti a jó, jó szomszédsági kapcsolatokat. A tanács egy meglehetős a, ö, igaz, bírósági akrobata mutatványt hajtott végre, amikor is lehetővé tette a csatlakozási tárgyalások megnyitását az elmúlt évek előre lépés alapján, nem pedig az elmúlt év előre lépés alapján itt meg az országot. Itt fennáll annak a veszélye, hogy egy rossz precedens teremtünk más országok szemmel, amelyek hasonló helyzetben vannak. Köszönöm. Godātais komisārkungs, es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūsu gadu. Biztos úr, én nem tudok egyetérteni azzal, hogy az ön öt éve csak sikertörténet volt. Persze Horvátország sikertörténet, de azért Törökországra hadd hívjam fel a figyelmét. Én találkoztam kormányzati vezetőkkel Törökországban, és az egyik oka annak, hogy Törökország fokozatosan eltávolodik az Európai Uniótól, éppen az a tény, hogy az Európai Unió eléggé megalázóan bánik ezzel az országgal a csatlakozási tárgyalásokon. Az ön öt éves hivatali ideje alatt a, az azerbajdzsáni határok is veszélybe kerültek. Azerbajdzsán is egyébként felfüggesztette a diplomáciai tárgyalásokat az EU-val. Én azt szeretném, hogyha ön kritikusan szemlélné a munkájának az eredményét, a, a sikerét, és talán a következő biztosnak egy roadmap-et átadhatna. Válaszolhatok? Elnézést. Nem értettem pontosan a kérdést, mondja a biztos úr. Mit vár ön? A képviselő asszony azt mondja, nem volt igazán kérdés, csak egy megjegyzés. Mr. Peterlet. Péterle kolléga. Komisár, osztályom pri prepričanju, da je dokončan... Biztos úr. Én még mindig meg vagyok győződve arról, hogy ahhoz, hogy a bővítést, a keleti végeken lezárjuk, ez, ez elengedhetetlen politikai, gazdasági és egyéb szempontokból is. Tudjuk, hogy a bővítés mindenkinek nagyon fontos, az érintett országoknak nagyon fontos, és egyfelől beszámolhatunk eredményekről, de azért másfelől azt is el kell mondani, hogy elég aszimmetrikusak ezek az eredmények, hogyha az egyes tagjelölt országokat összehasonlítjuk a stratégiai célkitűzéseket nem téveszthetjük szem elől az egész régió esetében, és vegyük figyelembe az érzékeny kényes pontokat a Nyugat-Balkánon. Keressünk európai válaszokat a megoldatlan kétoldalú problémákra. És tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy bátorítsuk ezeket az országokat a régióban arra, hogy együttműködjenek. Hogyan? Regionális megközelítéssel. Ön szerinte kialakíthatunk egy kicsit kevésbé aszimmetrikus képet az európai perspektíva fényében, és öt éves munka után ön mit javasolna most, mit lehet tenni? Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Füle úr. Hall engem? Nos, a bevezetőjében Tudják, mi a meghallgatások előnye? mondja a biztos úr. A meghallgatáson nem szükséges a biztos jelölt számára az, hogy írásban megkapja a kérdést. Én ugye tudom, ismerem a képviselőket, azt is tudom, hogy önök a meghallgatási állapotukban vannak még, írják le a kérdést egy papírra, hogyha szeretnének később arra választ kapni. Én tudom, hogy el már mindig sürget mindenkit, nézi az óráját, de így nem kapok semmifajta lehetőséget, nem kapok kérdéseket a nap végén, és így nem tudok válaszolni. Elmár Brock, igen, igaza van. Egy percben nem lehet nyolc kérdést feltenni a biztos úrnak hiszen lehet olimpiai bajnok. Ennek egyébként Charles Terok az olimpiai bajnoka, aki egy percben is nyolc kérdést föltesz de maximum kettőt tegyenek fel. Képviselő úr kérdezi, hogy még mindig kérdezhet-e? Igen, tehát folytatja. Egy percben akkor. Biztos úr, a bővítési politika, ahogy ön is elmondta a bevezetőjében, szabályokkal jár. Az Európai Unió jogát át kell ültetni. Én nagyon konkrét kérdésre fordulok önhöz. Tudja, hogy milyen fejlemények vannak Ciprusban a kizárólagos gazdasági zónában a szomszédos Törökország erői beavatkoznak, és a ciprusi köztárs, tulajdonképpen a ciprusi köztársaságba gázkitermelés ügyében. És ez a kérdezem, kérdezem, hogy ön szerint Törökország egy tagjelölt ország betartotta ezeket az alapvető jogi szabályokat? Igen vagy nem? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és hogyha őnek választania kellene, akkor mit, veze, mit védene meg, az EU jogállamiságát vagy egyéb politikákat? Primera pregunta sobre Kosovo. Az első kérdésem Koszovóval kapcsolatos. Csatlakoz hat ez az ország az EU-hoz egyhangú vélemény, de tudja hát ön, hogy Spanyolország nem ismeri el Koszovót. Tehát el lehet kezdeni egy beszédet, hogyha egy adott EU-s ország, mint például Spanyolország nem is ismeri el az adott országot, amely tagjelölt státuszt ki, ö, kíván elérni. Másrésztről úgy véli -e, hogy az európaiak óhatják Törökország csatlakozását. Úgy véli, hogy Törökországban a törökök úgy vélik -e, hogy amint csatlakoznak az EU-hoz, hogy a törökök úgy vélik, hogy valaha is csatlakozhatnak az EU-hoz. Így módon az osztói folyamat sehová sem vörök. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor jó magam is gratulálni szeretnék Füle biztos úrnak akivel jó néhány alkalommal találkoztunk, sok dologban nem értettünk egyet, de nagyra becsülöm közvetlenségét. Az első kérdésem már elhangzott annak úr részéről, csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, nem mondottan semmit Ciprus kizárólagos gazdasági térségben Törökország beavatkozásához, amely a párbeszéd megszakadásához vezetett. Sok EU-s ország és intézmény nem is veszik komolyan Törökországot, intézményi szinten semmit nem sikerült mondani Törökországnak erről a kérdésről. A 23-as, 24-es fejezetet megnyitották, ugyanakkor erre a tényre, erre a központi kérdésre nem utaltak a ciprusi kérdésre. Most az, hogy nem akarjuk látni a valóságot, bizonyosan nem segít a problémák megoldásában. Tudni szeretném tehát, hogy tudott-e volna tenni többet a e tekintetben, vagy erre nem volt lehetősége. Köszönöm. Pardon. Thank you, Chair. Köszönöm. Beszéltünk annak idején az urálik tartó Európai Unióról, ez nem egy túl jó ötlet Emellett beszélünk arról is, hogy csökkenteni kell az Nagy-Britanniába irányuló bevándorlást. Ugyanakkor nyilvánvalóan az EU-nak ez a politika nem felel meg, mert ragaszkodik a mozgás szabadsághoz. Én azt remélem, hogy önök odahatnak majd, hogy az ilyen ellentmondásos megjegyzések ne születhessenek meg. Az Európai Unió építése úgy tűnik, hogy folytatódik bármi legyen is, amely további terheket ró az én hazámra a jelenlegi szűkös gazdasági időkben, és ezzel önök valójában a brit kilépés támogatottságát növelik. Köszönöm. Elnök úr, két dolgot mondanék csak. Köszönöm eh, Füle úrnak az elmúlt öt éves munkáját, eh, méltányoljuk ezt a munkát. Az együttműködés jó volt a nyugat-balkáni országokkal, és én azt gondolom, hogy eh, ez hozzájárult eh, ahhoz a vitathatatlan eh, előrelépéshez, amit eh, elértünk ezen a területen. Ugyanakkor van három aggasztó trend ebben a régióban. Az első a demokratikus intézmények működése. Én itt azt szeretném, hogyha az európai parlamenti képviselők aktívabbak lennének, politikai dialógust előmozdítsák a partnereink körében, ugyanakkor ehhez a politikai frakciók közötti koordinálásra és kooperációra van szükség, hogy ugyanazt az üzenetet juttassuk el ottani partnerszervezeteinknek. A második dolog a korrupció elleni fellépés, a szervezetbűnözés bűnözés elleni fellépés, a harmadik pedig a sajtószabadság. Azt gondolom, hogy ezekre kellene koncentrálnunk. Ami a gazdaság irányítást illeti, szintén fontos. Köszönöm, elnök úr, és viszontlátásra elköszönök öntől, biztos úr. I would like both to congratulate you for the successful man. Én is szeretnék önnek gratulálni a munkájához. Köszönöm, hogy nem csak a saját hazám európai aspirációit támogatta. Mi egyébként a függetlenség napját ünnepeljük, hanem a szomszédaink támog, csatlakozását is támogatja. Tudjuk, hogy új kihívások vannak, vannak ismert nehézségek, ugyanakkor én nem gondolom, hogy az elmélyítés, illetve a bővítés egymás ellen, <clears throat> egymással ellentétesek. A biztonsági együttműködés szempontjából is fontos a bővítés, 50 ezer kilométeres külső határunk van. A Nyugat-Balkánon fontos, hogy stabilizáljuk a e, szomszédságpolitikánkat, de valójában a szomszédokat is stabilizálnunk kell. Az ukrajnai és a közelkeleti események fényében nem gondolja el, hogy további eh, terhek eh, nehezednek-e majd az Európai Unióra? Köszönöm szépen. Eh, biztos úr, sok minden elhangzott Törökországgal kapcsolatban. Én 25 éve foglalkozom ezzel az országgal. 99-ben reformok következtek be, és 2005-ben elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, de egyre több visszalépést tapasztalunk, és az elmúlt három évben az országjelentésben a bizottság ezt világosan meg is állapította. Nos, úgy vélem, hogy Törökország nem is óhajt csatlakozni az EU-hoz a jelen kondíciókkal, hanem ez egyfajta kegyelem Törökország részéről az EU felé, ez a szendék, de valójában Törökország a saját szabályai szerint óhajtana tag lenni. Azonban ez egy nagyon fontos stratégiai ország az EU számára továbbra is. És ők úgy gondolják, hogy majd elfogadjuk őket úgy, ahogy amilyenek ők. Az a nagy aggodalmam, hogy az Európai Unió egyre inkább hajlandónak mutatkozik az európai lelkét úgymond eladni, az alapvető értékeit eladni stratégiai okokból, azért, hogy Törökország előtt továbbra is lebegtessék a csatlakozás perspektíváját. Mi a vélemény erről? Fule. I κυρία Μογκερίνη din προηγούμενη Δευτέρα. Mogherini úr, ö, asszony, az elmúlt meghallgatáson elmondta, hogy az EU döntéseinek a jogállamiságra kell támaszkodniuk. Sajnos mostanáig a Törökországot illető álláspont úgy tűnik, hogy nem felel meg ennek az elvnek, sőt láthatjuk, hogy ahelyett, hogy Törökország közel lenne az EU értékeihez, az Európai Unió próbál alkalmazkodni, próbál hasonulni a Törökország expanzív és anakronisztikus politikájához. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Füle úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az öt éves mandátuma során végzett munkájáért. Mindig ugyanazt a sztereotíp választ amikor Ciprusról szóltunk, azt mondta, hogy majd minden rendbe jön. Most azt hiszem, hogy más választ fog adni, amikor sokat szóra teszem fel a kérdést. Semmit nem mondott június 23-ai nyilatkozatról a társulási tanácson belül mely szerint Törökország pozíciója az, hogy Ciprusi köztársaság elhalálozott. Szeretném, hogyha állást foglalna ezen török álláspontról. Ez összeegyeztethető ön szerint a jogállamisággal? És ami van Rédi szúr kérdését ön szerint normális -e, hogy Törökország flottáját Ciprus partjához küldi, ez normális egy demokratikus ország esetében, amely az EU-hoz kíváncsi csatlakozni. Köszönöm. Ken? Can Cyprus send its fleet to Turkey's exclusive economic zone? I've also one question myself. You always, not always, sometimes that in Albania... Mikrofon az elnök úrnak. Albániában a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeket nem hajtották meg, tehát vizsgálóbizottságokat nem állítottak fel a parlamentben, és így tovább. És más intézményeknek sincsenek meg saját jogaik. Még az is egy, a beavatkozás egyfajta módja, hogy a személyzetet cserélgetik, tehát váltanak embereket, mielőtt a hivatali idejüket letöltenék. és a hatalmi ágak elválasztása, illetve a jogállamiság feltételei, tehát itt nem teljesülnek. És hogyha az ellenzék így viselkedik, akkor mi a probléma? Öné a szó. I think starting with, uh, uh... Mivel is kezdjem? Albániáról azt hiszem általánosabban eh, már beszéltem. A legutolsó magas szintű párbeszéden, illetve a, az eszmecserék során én nagyon világosan leszögeztem a következőt. Egy, az alkotmánybíróság döntése ebben a témában végre hajtandó mindenfajta késlekedés nélkül. Kettő, főként a többség kötelessége, hogy a kisebbség, az ellenzék létét biztosítsa, hogy azok teljes körűen élhessenek a demokratikus jogaikkal. Nagyon sokat beszéltünk a többi intézmény függetlenségéről, azt hiszem ismerik az álláspontomat a változtatásoktól függetlenül ezekben az intézményekben mindenfajta változtatást átlátható módon kell csak végre, kell végrehajtani a jogszabályoknak megfelelően. Ugye tudják, hogy a mostani helyzetben, tehát a kormány és az ellenzék közötti állapotok közepette, pontosan ezt vizsgáltuk, Albániában, hogy mi a helyzet az intézményekkel, és szemináriumot is szervezünk, ahol ugyanezzel a kérdéssel foglalkozunk. Én biztos vagyok benne, hogy az utódon majd nagyon is releváns ajánlásokat tud letenni az asztalra. Egyébként nem számít, hogy hol vagyok, hogy én Albániába utazom, hogy a többséghez szólok, vagy a kisebbséghez intézem a szavaimat, a hatóságokhoz, vagy a társadalomhoz. Minden érintett ugyanolyan fontos ebben a folyamatban. Ha megnézzük az országjelentéseket, akkor lehet látni, hogy nem csak egy csoport nézeteire alapozzuk ezeket. És az egyik oka egyébként annak, hogy mi úgy tekintjük az országjelentéseket, mint a legobjektívebb kép, ami alkotható, az pontosan az, hogy mi arra támaszkodunk, hogy valamennyi fontos érintettel párbeszédet folytatunk. Minden érintettet meghallgatunk. Hát elég nehezen elképzelhető, hogy fenntartható előrelépéseket érjünk el, anélkül, hogy konkrétan a többség és a kisebbség megoldást találjon arra, hogy különösképpen az EU-s prioritások tekintetében, hogy együtt dolgozzanak. Hiszen így még a lehetősége is meg lenne annak, nem csak hogy inkluzív, hanem hogy konszenzusos módon dolgozzanak. Én eh, mindig is eh, elkötelezett voltam, ezzel szemben küzdöttem, hogy valaki azt mondja, hogy a választások jelentenek mindent, tehát hogyha valakinek megvan a választásokon a többsége, akkor utána azt tesz, amit akar. és akkor úgy hagyja végre a programját, ahogy akarja. Nem. Ott van a kisebbség, és ajánlatos az ő véleményüket is figyelembe venni. És melegen ajánlott megteremteni azokat a feltételeket, hogy az ellenzék is el tudja látni a munkáját, és nem csak azért, mert esetleg legközelebb a kormány találja magát a másik oldalon, hanem azért is, mert a célokat nem tudja fenntarthatóan elérni, ha csak nem inkluzív módon működik együtt a többi politikai erővel. Ciprust illetően pedig több kérdés is volt, és a török tevékenységekről is többen szóltak, mindenféle eseményekről, nyilatkozatokról, és így tovább. és arról, hogy most itt az események hova tettek, hogy milyen döntések születtek meg, hogy az átfogó rendezési tárgyalásokat felfüggesztették, és így tovább. Én ezzel foglalkoztam, erről szóltam a bevezetőmben. És az egyetlen dolog, amit még most ehhez hozzá kívánok tenni, az az, hogy még egyszer kiemelem, amit az országjelentés is hangsúlyoz megismétli a már régóta meglévő bizottsági állam, ö, álláspontot. Az Európai Uniós tagállamoknak szuverén joga megállapodásokat kötni a gazdasági zónáikban, és a természetes erőforrásaikat kihasználni az olyan területeken és vizeken, amelyek az ő felség tartoznak. Tehát ez az ő szuverén joguk, természetesen az Európai Uniós és nemzetközi jognak megfelelően. Önök egyébként az országjelentésekben ezt is megtalálják, és én ezt a gondolatot is kiemeltem a bevezetőmben. Ez a következő. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy szükséges egy átfogó ciprusi rendezés. A többit pedig elmondtam az elején. van egy valami, ami nagyon fontos nekem. Ha én valamit leteszek az asztalra, ugye 5 évvel ezelőtt a hitelességi témában a javaslatomat megfogalmaztam, és az önök támogatását megkaptam ehhez. Ez a hitelesség, ez nem valami bürokratikus folyamaton nyugodott, vagy nem, nem arról szólt, hogy mi megpróbálunk becsapni egy tagjelölt országot, vagy egy, vagy egy tagállamot akár. Azt hiszem, ezt nagyon világosan elmondtam. A hitelesség csak akkor állítható helyre, csak akkor lehet a bővítési folyamat újból hiteles, hogyha az egyik alapvető dolgot állítjuk helyre, ha az alapértékeket és alapelveket erősítjük meg. Hiszen ezeken épülnek az, ezeken épül az Európai Unió a jogállamiság, az elszámoltathatóság, az igazságszolgáltatás függetlensége, az alapvető szabadságjogok, és így tovább. Ezek azok a dolgok, amelyek még fontosabbak lettek az én hivatali időm alatt. Volt egy nagyon fontos, sőt nem is egy, hanem kettő hangsúlyeltolódás. Az első és ez, egyébként ebben együtt dolgoztunk, tehát ez a közös sikerünk, hogy a bővítés az most már nem csak egy ilyen papíron való pipálgatási gyakorlat, senkit nem érdekel, hogy most akkor ezt fogadták el, vagy azt fogadták el, vagy most már megvan a bírók főtanácsa, és így tovább. Ez nem elég. Minket a gyakorlat érdekel, érdekel, hogy milyen mértékben alkalmazzák, hajtják végre ezeket a jogszabályokat hogy valóban mennyire függetlenek ezek az intézmények mindenféle politikai befolyástól. Ez áll a 23-as, 24-es megközelítés mögött is, mert én említettem ezt az átalakulást, ugye ezek az országok, ahol éppen ez zajlik, számukra a legfontosabb pontosan ez, nem csak azt jelenti ez, hogy ó, hát megváltoztatjuk egy kicsit a jogszabályokat, átszabjuk egy kicsit az intézményeket, és kész. Nem, a fejekben kell, hogy bekövetkezzen a változás. Valaki kérdezte tőlem, hogy mi volt a legnagyobb siker öt év alatt. Hát az, hogy soha nem felejtettem el, hogy kinek dolgozom. Én a tagállamoknak dolgozom, önöknek dolgozom de önök engem megbíztak. Azzal bíztak meg, hogy tegyek meg minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy garantáljam, hogy ez a folyamat az értékeinket erősítse, ne pedig az ellenkezője legyen. És azért ennyire bonyolult és hosszadalmas ez az egész, és ezért vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Nem lehet semmit sem automatikusan elintézni. De én semmi másért soha nem szálltam síkra. Csak is az alapelvekért, az alapelvekért és a jogállamiságért amelyek az Európai Unió alapelvei, alapkövei, és mindig is ez állt a folyamat középpontjában. Sok kérdést kaptam Törökországgal kapcsolatban. Még nyitott. Ugye ez? Feltették a kérdést nekem öt évvel ezelőtt, hogy mit gondolok. El tudom-e képzelni Törökországot, mint uniós tagállamot, és azt mondtam, hogy igen. Más lesz Törökország, de hát más lesz az EU is. Mert tudom, hogy nem csak ezekről az értékekről van szó, szóval nyilván ezek a legfontosabbak, de arról is szó van, hogy nem csak a tagjelölt átalakulását látjuk EU-s tagállammá, hanem közben az abszorpciós kapacitásról is szó van, az Európai Unió abszorpciós kapacitásáról, hogy be tudjuk fogadni az új tagállamot, amikor, ha és amikor készen áll arra, hogy csatlakozzon és ezért mondom el mindig, hát én szerencsés voltam egyébként, hogy a hivatali időm alatt egyszer Horvátország esetében ezzel tudtunk foglalkozni nagyon alaposan. És világosan elmondtuk önöknek is, hogy minek mi a következménye. És aztán ebből a helyes konklúziókat vontuk le. Szóval, Vannak természetesen konfliktusok, bővítés körül. És ezeket a és valóban ezek a kétoldalú problémák, amelyek bizonyos esetekben egyes tagállamok és tagjelölt országok között feszülnek, illetve terhes ilyen kétoldalú kapcsolatok vannak, valóban ezek, ezek megterhelhetik a, a tárgyalásokat. Ugyanakkor ott van a Koszovó és Szerbia közti konfliktus feloldási intézkedések, amelyek azt mutatják, hogy a bővítésnek igenis van egy ilyen ösztönző hatása. Amikor egy tagállam és egy tagjelölt között van konfliktus, akkor én úgy látom, hogy a külügyi szolgálat nem rendelkezik eszközökkel nem, nem na, gyakorlatilag annyit tudunk csak megtenni, hogy arra bátorítjuk az országokat, hogy kezeljék a problémáikat és mindig felhívjuk a külügyminisztereket, az államfőket, hogy segítsenek nekünk, és mondják meg, hogy mi hogyan tudunk segíteni egyfelől a tagállamnak, másfelől a tagjelölt országnak a konfliktus kezelésében. Ugyan ez a, áll a, azokra a kérdésekre is, ahol az ENSZ-et már bevonták a konfliktus kezelésébe. A progressz jelentésben a, a, az egyik fontos téma a 31-es fejezet kezelése mert én azt gondolom, hogy mindaz, ami Kelet-Európában történik, az igenis kihat ránk. És valóban kihat a Nyugat-Balkára is. És ez egy olyan dolog, amit figyelembe is veszünk. violation of the international law. Uh, one part of the believing that uh, will have... Nem lehetséges az, hogy Európa egyik fele azt gondolja, hogy ha valami zajlik Európa egy másik felében, annak nem lesz uh, kihatása rá. Ez egy közös európai ház, amiben élünk. A külügyi szolgálat aktívabb megközelítést tervez, és amikor én meghallgattam, hogy mit mond Mogherini asszony a meghallgatása során, akkor azt mondtam, hogy valóban igaza van, meg kell nyitnunk a 31-es fejezetet, amely a közös külpolitikáról szól, biztonságpolitikáról. Hamarabb kell ezeket a fejezet, ezt a fejezetet megnyitni, mint jelenleg tesszük a tárgyalások során, mert ebben a jelenlegi helyzetben, és ezzel egyetértek, több interakcióra van szükség a partnereinkkel, hogy ezeket a kérdéseket kezeljük. És én nem akarok elbújni az általánosságok mögött, hogy mi most azt várjuk tőlük, hogy fokozatosan igazodjanak a mi politikáinkhoz, beleértve a szankciós politikánkat például, A 31-es fejezet megnyitása ugyanis nekik eh, nekünk lehető, nekik lehetőséget biztosít arra, hogy aktívabb párbeszédet folytassanak az Európai Unióval, és hogy készek legyenek már korábban, korábbi szakaszában a csatlakozási tárgyalásoknak erre. To be in the position uh, uh, to align with our policies. But uh, The rules of the game, sir. Tehát igazodjanak a politikánkhoz. A játékszabályok teljesen egyértelműek, fokozatos hozzánk igazodást várunk el a partnerektől. Én magam ebben a vonatkozásban már említettem néhány dolgot. A nyugat-balkáni partnereink nél én utaltam rá, hogy trendváltozásra van szükség, ugyanis ott gyakran az volt megfigyelhető, hogy másik irányba igazodnak szép lassan, amit mi nem tartunk elfogadhatónak. Nem ebben állapodtunk meg ugyanis a folyamat elején. Now, with Bosnia Herzegovina um, uh, uh, one important element. Uh, Bosnia Herzegovinával kapcsolatban még egy dolog. Nagyon sok energiát fektettünk be a bosnyák civil társadalomba. És láttuk azt is, hogy of their politicians' clear determination to move the country forward. Hogy ők hogyan reagálnak arra, már mint a civil társadalom, hogy a politikusok nem tudnak megállapodni az előremutató megoldásokban. És valóban vannak olyan szociális kérdések, amelyek, vagy társadalmi kérdések, amelyeket a civil társadalommal mi magunk végül is kezelni tudunk őket támogatva. Eh, én magam egyébként eh, támogattam azt, hogy a civil társadalom részt vegyen az igazságszolgáltatásról szóló struktúrált párbeszédben, és részt vegyenek például a korrupció elleni fellépésről szóló struktúrált párbeszédben is, és ezt a jövőben is így fogjuk majd, ezt fogjuk majd tenni a választások után is. Uh, the last question i uh, am um, going to answer, uh, and and I have not answered all of them. Van még egy kérdés, amire válaszolni szeretnék. Ez az utolsó az én szándékaim szerint, de amennyiben van olyan kérdés, amire nem válaszoltam, akkor majd írásban fogok válaszolni arra a kérdésre. Sajnos az idő, időnk már nem nagyon van. It's important. What I have been... Ami volt egy kérdés, hogy mi, mi, mitől voltam elégedett, és mi az, ami, ami miatt nem voltam elégedett. Én soha nem siker vagy sikertelenség mentén elemeztem a politikánkat. Én nekem volt egy jövőképem, amikor a bizottságba beléptem, és ez a jövőkép az volt, hogy a bővítés legyen a külpolitikánk hajtómotorja, hozzuk be az Európai Unióba azokat az országokat, amelyek hajlandók az első naptól kezdve a kötelezettségeiket vállalni, és ne kelljen ezeket a kötelezettségeket állandóan ellenőrizni. Most örülök-e annak, hogy ennyire vegyes a kép öt év után? Tulajdonképpen igen not satisfied to see that some of those, uh, uh, Annak nem örülök, hogy a partnereink egy része megragadta a lehetőséget, tehát annak örülök, hogy a partnereink egy, rés, egy része komoly reformlépéseket tett. Viszont aggaszt, hogy kötelezettségvállalásunk ellenére vannak olyan országok, amelyek egy helyben topognak. Lehetett volna többet tenni. Nyilván ez a kérdés fog majd engem kísérteni, miután távozom hivatalomból. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a közös munkát. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezek az utolsó szavak nagyon fontosak voltak. Nem minden úgy működik, hogyha valakinek más emberekkel egy, kell együtt dolgoznia, mint ahogyan terveztük, de azt hiszem, hogy ezt a munkát a szakmaiság határozta meg, és az Ukrajnát illetően mindig az értékekről szóló vitát folytattuk, bizonyosan nem lehet egy olyan országot elfogadni, amely az értékeket nem tartja tiszteletben, sem a parlament számára, sem pedig a biztos számára. Végezetül elmondhatom, hogy az Európai Parlament a nyugat-balkáni országok azonos perspektíváját, illetően, hogy az EU tagjai kívánnak lenni továbbra is támogatja ezt az elképzelést. Itt nem a szándékról van szó, hanem az időkeretről, amire szükség van a tárgyalások lezárásához mert nem adhatunk politikai engedményeket, egyes feltételeknek meg kell felelniük ezeknek az országoknak, itt a kopenhágai kritériumokra utalok. Ez a felvevő kapacitásunk kérdésehez is kapcsolódik, és azt hiszem, hogy ezen a az alapon, az alapjogi karta alapján, amely most új európai azonosságtudat és jogilag kötelező érvényű, a több demokráciai és jogállamiság talaján tudunk állni. Az a kérdés, hogy hogyan van megszervezve a jogállamiság, és a piac szóval való működés kérdés is felvetődik, valamint a korrupció megoldásának kérdése. Tehát továbbra is erős szakmaiságra van szükség. Köszönöm szépen a beszámolót, köszönöm az együttműködést. Azt hiszem, hogy még találkozunk majd a Strasburgi környezetben. Köszönöm szépen!